majestades excellences madame mesdames et messieurs soyez les bienvenus au parlement européen. hölgyeim és uraim excellenciás hölgyek és urak szeretettel köszöntöm önöket strasbourgban. köszöntöm önöket Helmut Kohl volt szövetségi kancellár és Európa díszpolgára halálából, halálának alkalmából megszervezett gyászszertartáson invito a pronunciare il suo discorso. Most pedig elsőként az Európai Parlament elnöként Antonio Tajani szólítom, hogy tartsa meg gyászbeszédét. Majestá. Ő elnök és miniszterelnök urak és hölgyek. Tisztelt európai parlamenti képviselők és tisztelt nemzeti parlamenti képviselők. Tisztelt Kohl Richter asszony. Tisztelt családtagok. Excellenciás urak és hölgyek, tisztelt résztvevők, tisztelt vendégek! A mai napon búcsút veszünk Helmut Kohltól, a nagy európaitól, a nagy államférfitől, aki egy politikai óriás volt, aki mindig képes volt arra, hogy meghallgassa az állampolgárokat, és hogy a távolba tekintsen. Helmut Kohl mindenek felett, és elsőként nagyon bátor férfi volt. A szabadság és a demokrácia őre és védelmezője, kontinensünk egységesítésének főszereplője. Ő mindig és mindenkor az emberi méltóság mellett állt ki. A falak, a vasfüggönyök, a totalitárius rendszerekkel szemben. A mi uniónk alapértékei voltak mindig az ő ezer küzdelmének lobogóján. Ugyanazok az értékek, amelyeken az uniós szerződések is nyugszanak. A béke, a szabadság, a jólét, a biztonság és az igazság határok nélkül. Az ő hite ezekben az értékekben, és az ő bizalma az emberekben voltak mindig a megbékélés alapjai, köztünk, európaiak között, és emlékezetünkben is megmarad. Helmut Kohl egy olyan generáció államférfia, híres ö, politikai óriása, aki az életét szentelte egy új európai újjászületésnek. Az utolsó generáció tagja volt, amely a saját bőrén tapasztalta meg a háború rémségeit. És az ő számukra az európai egység a nacionalizmus meghaladását jelentette. A jövőben a béke álmát a következő generációnak is és ennek a generációnak teljes joggal tagja volt Simon Weil, egy másik eh, nagyformátumú személyiség is. Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy ennek a parlamentnek ő volt az első elnöke a közvetlen és általános választójog után. A jobb jövő reménye volt az első eh, erő, ezen nagy európaiak számára. Ugyanaz a remény, amely még előttük lehetővé tette az alapító atyák Schumann, de Gasperi, Adenauer és Spák számára, hogy a háború mély sebeit begyógyítsák hogy az ő nekik hála, hogy az erkölcsi és anyagi károkat helyre tudtuk állítani, hogy sikerült újra egyesítenünk a kontinensünket, úgy, hogy a szabadságot és az emberi méltóságot helyeztük a középpontba. Helmut Kohl kétség kívül nagy tisztelettel, tisztelettel kijáró helyet kap az Európai Panteonban. 1983-ban az európai parlamenti képviselőkhöz szólt, és azt mondta, hogy aki Európára tekint, megértheti, hogy milyen szerencse az, amikor a barátságra és az együttműködésre építhetünk és ebben a szellemben dolgozott mindig, hogy megerősítse az uniót, hogy kibővítse ezt a kontinens valamennyi demokráciájára, és hogy megerősítse az Atlanti Szövetséget is. 16 éves kancellári működése során meghatározó szereplője volt az eseményeknek. Nincs az európai integráció történetének oly lapja, ami ne viselné az ő bátor fellépésének nyomát. És ennek a bátorságnak hála az, hogy a parlament szerepe megerősödött, hogy létrejött a polgári szabadságjogok, politikák, a gazdasági szabadságjogok egységes térsége, hogy megszületett az egységes pénz és a kohéziós politika. Én a kancellárt fiatal politikusként ismertem meg. 1994-ben miniszterelnökként kísértem előtt egy hivatalos látogatásra Bonba, és nagy benyomást tett rám. Már akkor karizmatikus, tisztánlátó és messzire tekintő államférfi volt de megvolt az a kapacitása is, hogy mindenkit meghallgasson és megértse mások álláspontját. És akkor nagyon világosra vált számomra, hogy Helmut Kohl az egységesítést nem úgy gondolta, hogy német Európát teremt, hanem európai Németországot teremt. Németország egyesítése és Európa egyesítése számára és Adenauer számára is ugyanannak az érmének a két oldala volt. Kohl Európája nem habozott és kezet nyújtott a keleti demokráciák felé. Mi emberek milliói számára a szabadság világító tornya voltunk, akkor, amikor a kommunista diktatúra sötétjéből keresték a kiútat, és az Európai Unió kinyitotta a kapukat szolidaritással, és elkísérte ezeket a demokráciákat a piacgazdasághoz, a jogállamisághoz, a jóléthez vezető úton. Kohl Európája nem félt a jövőtől és néhány szóban ez az a hatalmas örökség, amelyet Kól ránk hagyott, és ez hatalmas felelősséggel is jár, hiszen ez egy tanúságtétel, és ugyanúgy, mint a váltóban, most mi folytatjuk a munkát. Helmut Kohl élete során is nagyon sok elismerést kapott azért, ahogy hozzájárult az európai újjáépítéshez. Többek között megkapta a Sárlemány és az Asztúria hercegedíjat is de a valódi elismerés az az, amit a történelem ítél neki. Az ő példáját kell a szemünk előtt tartani, erősebben, mint bármikor. Azért, hogy folytassuk a jövőnk építését, azért, hogy az európai intézményeket közelebb vigyük az emberekhez, azért, hogy konkrét válaszokat adjunk az aggodalmakra. Ma tanulnunk kell Koltól, a reményt választani, és a félelmet pedig félretenni. Ezt kérik tőlünk az állampolgárok is. Azt kérik, hogy legyen meg a bátorságunk arra, hogy egységesek legyünk, hogy változtassunk. Mert nem a nehézségek jelentik a kihívást, amelyek az európaiakat meghatározzák, hanem az a képességünk, hogy felül tudunk emelkedni a nehézségeken. Ugyanúgy, ahogy Kohl és korának többi vezetői, nekünk is együtt kell dolgoznunk, hogy az európai ideált megerősítsük. Egy hatékonyabb Európát építsünk, amely képes az állampolgárait megvédeni ezen a viharos tengeren, amely a mai világ. Az, ha az emberi jogokat megkérdőjelezik, ha diszkriminációt tapasztalunk, ha erőszakot tapasztalunk, akkor a világ általában az Európai Unióhoz fordul, és bennünk keresi a reményt és a támogatást. Ez az Európa, a mi Európánk, amelynek magasra tartott fejjel kell haladnia előre, mert az értékek szimbóluma a világon. Mi vagyunk a szabadság világító tornya, és ez az Európa, amit Helmut Kohl is szeretett volna, ahol a halálos ítéletet eltörlik, ahol a jogokat megvédik. Nagyon sokak számára sokkal több ez egy egyszerű piacnál, vagy egy egységes pénznemnél. Ez egy identitás, amelyet évszázadokon keresztül alakítottunk ki. A szabadság ideája, a jólét, a béke ideája. Rómában március 25-én 60 évvel a szerződések aláírása után újra megerősítettük azt, hogy Kohl munkáját szeretnénk befejezni, és a többi nagy európai munkáját szeretnénk kiteljesíteni. Ez a leginkább vitathatatlan példa, amelyet folytatnunk kell a német egység, egységesítés megvalósítása. Ugyanúgy, mint az a baráti gesztus, amelyet láttunk François Mitterrand felé Verdönben két férfi, két nemzet, aki kinyújtja a kezét egymás felé, és nem áll többet szemben egymással. Ez nem a legegyszerűbb és legkönnyebb megoldás, de ez az egyetlen útja annak, hogy reményt adjunk a jövő generációinak, és hogy értelmet adjunk ennek a nagy projektnek, ami a miénk. Kol emlékezete mindenkiben megmarad, mindannyiunk szívében, akik szeretjük Európát. Köszönjük Helmut Kohl, és magunkkal visszük európai gondolatait a jövőbe. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Grazie, Presidente. Megköszönöm, Tajáni elnök úr. Most pedig az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek szeretném megadni a szót. Monsieur le Président du Parlement, Maya. Tisztelt parlamenti elnök úr! Hölgyeim és uraim, tisztelt elnökök, tisztelt miniszterelnök urak és hölgyek! kedves Mike és kedves barátok! Ma búcsút veszünk Helmut Kohltól, a német és európai államférfitól. Búcsút veszek egy hű baráttól, aki éveken és évtizedeken keresztül szeretettel kísért engem. Itt ma nem az Európai Bizottság elnöke beszél, hanem egy barát, aki később aki később bizottsági elnök lett. Helmut Kollal egy, a világháború utáni korszak egy óriása távozik tőlünk, aki már élete során bevonult a történelem könyvekbe és mindig is ott lesz a helye. Olyan valaki volt, aki kontinensünk emlékműve lett, német és európai koszorúkat helyezünk el emléke előtt, és ezt meg is kell tennünk. Az ő kívánsága volt az, hogy itt Strasbourgban vegyünk tőle búcsút, ebben a német-francia városban, ebben a határmenti városban, amely annyira a szívéhez nőtt. Ennek a kívánságnak eleget kellett tennünk. A mai gyászünnepély nem, nem német, európai, és ezáltal német is. A mai napot Strasbourgban kezdjük, és este Speyerben fogjuk lezárni a Speyeri Dómban, amelyhez egész élete során kötődött. Helmut Kohl egy német hazafi volt, de egy európai hazafi is. Olyan valaki volt, aki dolgokat és embereket hozott egymáshoz közel. Egy német és egy európai hazafi, igen, azért mert számára nem jelentett ellentmondást az, hogy ami a jelenben van, az német, és ami európai, az a jövőt kell fémjelezze. Blaise Pascal, francia filozófus mondta azt, hogy azon dolgokat szereti, aki, amelyek összetartoznak. Azon dolgokat szeretem, amelyek összetartoznak. Helmut Kohl számára a német és az európai egység összetartozott. Ugyanazon érmek két oldala volt ez számára, ahogyan azt Konrad Adenauer is mindig hangsúlyozta. Adenauer ezen maximáját ő maga is átvette, és ez egész gondolat menetében, gondolkodásában és tevékenységében is megjelent. Erre több példát is felhozhatunk. Például a berlini fal leomlása, amelyet Európa és világszerte örömmel fogadtak. A német újraegyesítés, amelyben ő mindig hitt, ez ugyanakkor Európa különböző részein ellenállásba ütközött, gyakran nyílt elutasításba. Helmut Kohl sok beszélgetésben hangsúlyozta, hogy küzd a német újraegyesítésért, és ezt sikerre vitte azért, mert évről évre növekedett a hírneve, és ezáltal biztosítani tudta azt, hogy egy európai Németországot szeretne, nem pedig egy német Európát. A német újraegyesítést akarta, igen, és teljes erejével előbbre vitte, és Németországon kívül is másokat is meggyőzött ezen történelmileg helyes útról. Isten köpönyegét, amely egy rövid pillanaton keresztül végigfújt a történelmen, meg tudta ragadni. Nem mindenki mondhatja ezt el magáról Németországban, vagy akár Európában, de ő igen. Ő megérezte azt, hogy a német egység kézzelfogható közelségbe került, és megragadta ezt a történelmi lehetőséget, kihasználta mások vele szemben ezen történelmi feladatba belebuktak volna. De azt lehetett érezni, hogy neki perspektívikus ereje van. Helmut Kohl szemlélete német volt, de európai is, és tekintetét mindig is Kelet- és Közép-Európa felé fordította, nem csak Lengyelország felé, de különös tekintettel Lengyelország felé is. Helmut Kohl a nácik Lengyelországban elkövetett bűncselekményeiért nem volt felelős, de tisztában volt azzal, hogy mekkora a felelősség terheli Németországot. csak Willy Brandt, akihez élete végé, végén nagyon közel került. Helmut Kohl és Willy Brandt korunk két nagy férfia. Az kontinens kelet és, kelet és közép-európa felé való bővítés Lengyelország nélkül elköve, elképzelhetetlen lett volna Kohl számára, ezt nem kellene elfelejtenünk. Helmut Kohl nem csak a német újraegyesítés építőmestere volt, hanem ennél sokkal többet is tett, hozzájárult az európai történelem és az európai földrajz megbékéléséhez. Azokhoz tartozik, akik a Jaltai Egyezmény Európa felosztásáról szóló határozatának véget vetett. Kelet és Közép-Európa, és egyébként Dél-Európa is nagyon sok mindenért hálás Helmut Kohlnak. Erre pedig ma emlékeznünk kell. Ehhez hozzátartozik az is, hogy az Izraellel folytatott kapcsolatokat is tovább tudta fejleszteni és a korábbi Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatokat, valamint a mai Oroszországhoz fűződő kapcsolatokat is figyelemmel követte. A történész és a kancellár tudta, nagyon jól ismerte Oroszországot, és egyidejűleg meg volt győződve a transatlanti kapcsolatok szükségességéről, és aktívan küzdött ezekért. Helmut Schmidt után a NATO kettős határozatát keresztül vitte a korszellem ellenében. Valószínűleg Mike, tisztelt barátaim, az egyetlen olyan ember vagyok, aki látta, ahogy Helmut Kor sírt egy ülés során. 1997. december 13-án történt ez, amikor az Európai Tanács elnökletemmel Luxemburgban jóvá hagyta az Európai Unió kelet és közép-európa, valamint Ciprus és Málta felé való bővítését. Az ebéd során Helmut Kohl szót kért, kivételesen hozzá akart szólni, mert általában magához ragadta a szót. Most azonban szót kért az ebéd során, és könnyektől elfolytott hangon azt mondta, hogy a csatlakozási tárgyalások ezen kezdete élete legszebb pillanatai közé tartozik. Ő, a német szövetségi kancellár, ezt a történelmi pillanatot, amelynek során Európa ismét összenőhet, ez számára egy óriási esemény volt. Azok után, amit Németország azon csapások után, amelyeket Németország Európa számára okozott. Ezt követően pedig elhallgatott, magába fordult, és hosszú perceken keresztül sírt. De nem ő volt az egyetlen. Senki sem szégyelte könnyeit. Ez volt Európa egyik legremekebb pillanata. És az euró kapcsán is barátommal, Theo Weigellel együtt meghatározó erő volt. Természetesen a német érdekeket kőkeményen képviselte. De a szerződésben, az Európai Központi Bank szerződésben foglalt függetlenségét barátságosan, ugyanakkor erélyesen képviselte. És ettől tette függővé azt, hogy hozzájárul-e az euróhoz. Helmut Kohl nélkül az euró nem létezne. A monetáris unió az ő szemeiben visszafordíthatatlanná tette az európai egységet. Számára az euró mindig egy más eszközökkel folytatott európai békepolitika volt. És volt még valami, ami jellemezte Helmut Kohlt. Az összes uniós tagállamot egyaránt tisztelte. A nagyokat és mindenek előtt a kis tagállamokat is. Ők pedig megértve érezték magukat, és tudták, hogy az ő érdekeiket Kohl jól képviseli. És még valami hogyha tárgyalásokra kerül sor, és az Európában gyakran bekövetkezik, amikor a tárgyalások a kudarc előtt álltak, a megbukás előtt, akkor ő meghívott bennünket, ellátogatott az európai fővárosokba, és nem engedte azt, hogy a kizárólagos nemzeti zsákutcákba foly, haladjunk. Tisztelt köztársasági elnök úr! Helmut Kohlról azt is el kell mondanunk, hogy a francia-német megbékélésnek egyik nagyon fontos szereplője volt. Ezzel De Gaulle és Adenauer művét folytatta. Kohl nem beszél franciául, nem beszélt franciául, de minden tudott Franciaországról, Franciaország összes részét ismerte, nagyon jól ismerte a régiókat, Elzászt. Elzászt nagyon szerette, sokszor fölkereste, és kívülről tudta, hogy hol vannak a jó éttermek Elzászban. Nincs belőle mondjuk kevés. A történelem emlékezni fog egy képre, ami mindent elmond korról, és arról, hogy milyen kapcsolata volt Franciaországgal. Amikor Verdönben Helmut Kohl és François Mitterrand megfogták egymás kezét, aznap örökre megpecsételték a bátorságot, amely összeköti Franciaországot és Németországot. Itt Strasbourgban búcsúzunk el Helmut Kohl-tól, itt Strasbourgban, ahol a, az Európai Parlament székhelye van, itt pár száz méterre a Rajnától. Azt gondolom, hogy Európa részére, részéről ez egy nagyon szimbolikus gesztus. Ez a gyönyörű város, Strasbourg, Európa fővárosa, illetve az európai népek képviselete is itt van. A mai napon tisztelettel adózunk Helmut Kohlnak. Igen, Helmut egy német és egy európai hazafi volt. Számára a hazafiasság sohasem mások ellen irányult, hanem ez egy olyan hazafiasság volt, amelyet ő másokkal együtt megélt. Rajna vidék Falc, Németország, Európa most meghajolnak Helmut Kohl impozáns életműve előtt. Ezt hálával tesszük, sőt, tisztelettel. Teljes életet élt, eseményekkel teli életet. Voltak dolgok, kudarcok, amelyeket elszenvedett, ezeket idővel elfelejthette de sok mindenre minden bizonyal szívesen emlékezett. Ezt tudja, és mi is tudjuk, hogy Európa jobb lett Helmut által. Kedves Helmut, úgy gondolom, hogy most a mennyekben vagy. Örülnénk, ha itt lennél. Ígérd meg nekem, hogy az égben nem rögtön egy helyi CDU szervezetet fogsz alapítani. Eleget tettél a pártodért, hazádért, közös Európánkért. Köszönjük szépen, Helmut! Slaziba. Ruhe in Frieden. Nyugodj békében, kancellár úr, kedves barátom. Gazdag életed után most eh, nyugalmat érdemelsz, örök nyugalmat. Merci, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig szeretném fölkérni Donald Tuskot, a tanács elnökét, hogy tegye meg hozzászólását. Szanowna rodzino, drodzy tisztelt családtagok, tisztelt hölgyem és uraim, tisztelt barátaim, tisztelt vendégek. Egyformán vagyok európai, lengyel és gdanszki. És úgy érzem, ez feljogosít arra, hogy néhány szóval búcsút vegyek Helmut Koltól, aki tiszteletbeli európai polgár volt, és tiszteletbeli polgára Gnasznak is. Nem véletlen, hogy szülővárosom az a város, ahol a Szolidárnoszt megszületett, úgy döntött, hogy ezt a címet adományozza a néhai Kohl kancellárnak. Kevés ember értette meg olyan jól, mint Helmut Kohl, hogy mennyire fontosak voltak Kelet és Közép-Európa szabadságot célzó felkelései az újra egyesült Németország szempontjából, és egész Európa szempontjából. Többször is elmondta azt Helmut Kohl, hogy a berlini falat először még 1980-ban a Gdanszki hajóépítő munkások kezdték el lerombolni. Kohl kancellár mindent megtett azért, hogy a korábbi szovjet blokk tagja is csatlakozhassanak az Európai Unióhoz. Történelmi szempontból szimbolikus fontosságú az, hogy Helmut Kohlhoz akkor jutott el a hír, hogy leomlott a berlini fal, amikor éppen Varsóban volt egy hivatalos látogatáson, és az első nem kommunista lengyel miniszterelnökkel egyeztetett. És az első bátorító és támogató szavak és Varsóból érkeztek a német újraegyesítéssel kapcsolatban. Varsóból, abból a városból, amely a legtöbbet szenvedett a második világháborúban. A kölcsönös megértés kiépítésében Helmut Kohlnak meghatározó szerepe volt. Helmut Kohlnak és másoknak hála, hogy a bizalom és a megbékélés szavak ismételten jelentéssel bírnak a francia-német, illetve a német-lengyel kapcsolatrendszerben. Két erőteljes képre emlékezem amikor Mitterrand elnök úr és Kohl kancellel kezet fogtak Verdenben, illetve amikor Mazjoviecki miniszterelnök és Kohl kancellár összeülelkezett Krizsovában két nappal a berlini fal leomlása után. Ezek a gesztusok és azok a döntések, amelyek ezek mögött állnak, ezek határozták meg a modern Európa alapjait. Helmut Kohl a politikai gyakorlatban is megvalósította Thomas Mann szavait európai Németországot szeretnénk, nem német Európát. De Kohl jövőképe messze túllépett a német határokon, illetve a német érdekeken. Hihetetlen kitartással próbálta definiálni a közös Európát. Azt kereste, hogy mi köt össze minket, de nem voltak hiábrándjai arra vonatkozóan sem, hogy mennyire nehéz lesz majd megszüntetni amiket elválasztó akadályokat. Egységes Európára törekedett, és szerencsére voltak partnerei is ebben, Európa politikai óriásai Lech Walesa, François Mitterrand, Tadeusz Mazowiecki, Václav Havel, vagy egy kicsit más szinten, második János Pál pápa. Ma a koporsója körül gyűltünk össze, mi ezeknek a nagy európai pozitív hősöknek az utódai. Azt gondolom, hogy ma most lelkiismeret vizsgálatot kell tartanunk. Berlinben, Varsóban, Párizsban és Budapesten is. Az egységes Európa jövőjére vonatkozóan egyöntetű választ kell adnunk. Igen. Igen az unióra, igen a szabadságra, igen az emberi jogokra. Csizsovában a megbékélési mise végén Kohl kancellár azt mondta. Az oltártól tegyük most egy lépést a boldog, békés jövő felé, Isten áldásával. Lengyelország és Németország népért, mindannyiunkért Európában. Emlékezzünk ezekre a szavakra. Köszönöm. Dziękuję, panie Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig eh, egy filmet láthatnak Hermut Kohl a Nagy Európai címmel. Nur ein starkes und einiges Europa. Csak egy erős és egységes Európa lehet képes az arra, hogy amerikai barátainkkal és szövetségeseinkkel együtt lefolytassa a szükséges párbeszédet a kelettel. Ez szükséges a megoldáshoz és a béke fenntartásához a világban. A kelet-berlini és NDK-beli németek szabadság vágya legyőzte békésen a berlini falat és a szöges drótot. A megosztottság majdnem három évtizede után Németországban az emberek a találkozás ünnepét ünnepelték, az összetartozás és az egység ünnepét. Szükségünk van egy erős Európára, egy magabiztos Európára, ha nem akarunk a világpolitika játékszerévé válni. Még egyszer elmondom, mindannyiunknak szükségünk van Európára. A 19. századi nemzetállamokról alkotott elképzelésekkel sohasem, fogunk, sohasem fogjuk átlépni a 21. század küszöbét. Erfolgte Reformpolitik a reformpolitika sikere a kelet- és közép-európai új demokráciákban természetesen az Európai Unió érdekeit is szolgálja. Überall dort, wo Grenzen ungehindert überschritten, wo Ideen und Meinungen frei ausgetauscht werden, wo Menschen zueinander kommen können, ahol az emberek közeledhetnek egymáshoz, ott a bizalmatlanságnak és az ellenségeskedésnek nincs esélye. A tartós és biztos béke legjobb biztosítéka Európában most és a jövőben is az emberek szabadsága. Most pedig Felipe González Márquez urat a spanyol királyság korábbi miniszterelnökét kérném, hogy néhány búcsúszót szóljon. Gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm a parlament, a bizottság és a tanács elnökének, hogy ebben a megtiszteltetésben lehet részem Helmut Kohl úr özvegye mellett, hogy személyesen is elbúcsúzhassak Helmut Kohltól, a baráttól. Nehezemre esik ez, és eh, ezért örülök, hogy csak 5 percet vesz ez igénybe. Elbúcsúzom Helmut Kohltól, barátként barátom volt, és bizalommal viseltettünk egymás iránt, ami ritka a politika berkeiben, és a barátság, a bizalom mellett ehhez a hűség is társult. Amikor a hűség nem működött, ő erre nagyon érzékenyen reagált. Volt történelem tudata, nagyon jó érzéke volt a történelemhez, és ezért beszélt mindig az európai Németországról, hogy soha többé ne legyen német Európa. Van, aki megfeledkezik arról, hogy ő hitt a szociális piac gazdaságban. Sohasem gondolta azt, hogy az európai építkezés szociális dimenziója akadályozni fogja azt, hogy Európa bekapcsolódjon a globalizáció gazdaságába felsége, tisztelt kormányfők és elnökök, tisztelt elnökök, egy nagy európai politikustól búcsúzunk. Én személy szerint úgy érzem, hogy egy olyan barátot veszítettem el, akivel történelmi pillanatokat, döntő történelmi pillanatokat éltem meg. Ezek Európa, Spanyolország, Európa és a világ számára is döntő fontosságúak voltak. Azon döntést követően, amelyre Juncker úr is utalt, a középható távolságú rakéták kapcsán, amikor is nagyon nagy küzdelmet folytatott, és ebben én is jelen voltam, egészen addig, amíg megtagadta a közepes, a rövid hatótávolságú rakéták telepítését, amelyek csak német állampolgárokat ölt, öltek volna meg. És amikor François Mitterrand felszólalt, ő azt mondta, Il parle François Premier Legrand. Ez volt az, amit ő elmondott, és így, fejtett, így fejezte ki szívélyességét az Európai Tanácsban. Ezek után azonban szolidaritást tanúsított, és segített nekünk, hogy Spanyolország csatlakozhasson az európai közösségekhez ketten együtt Mitterannal, Delorral és más barátokkal együtt megünnepeltük az Egységes Európai Akta aláírását, amely közvetlen precedense volt, előzménye az európai építkezésnek, az Európai Unióról szóló szerződésnek. És ezen nagy kaland történelmi kihívások közepette bekövetkezett a berlini fal összeomlása, és ő meglovagolta ezt a lovat, amely elősegítette a német egység megvalósulását, és amely az európai egységbe ágyazódik. Valóban ő azt mondta, hogy egy európai Németországot szeretnék, soha többé nem akarok egy ö, ö, német Európát. Ez az, ami fémjezi a szándékát, akaratát, ez húzódik meg amögött, hogy elfogadta az eurót, még akkor is, amikor ezzel kockára tette a kancellárságát. Aláírtuk a gazdaság és monetáris unióról szóló szerződést, tudván azt, hogy a kancellárságába kerülhet a márka megszűnése, de ő ezt vállalta és abban a pillanatban, amikor végül elvesztette a választásokat, egyszer mindannyian elveszítjük a választásokat, azt mondtam, Helmut, a kormányzáshoz több millió szavazatra van szükség, de a hűség, a megbecsülés csak nagyon kevés barát részéről érezhető. A kormányzásnál fontosabb az, hogy éljünk, noha a kormányzás fontos, neked azonban vannak nagyon jó hű barátaid, akik végigkísérnek életeden és ma ezen barátok, ezen hű barátok egyike szeretné elbúcsúztatni. Méghozzá úgy, hogy azt mondom neki, hatalmas politikai űrt hagysz. Egy hatalmas politikai űrt, amelyet a határozottságod, az emléket fog megtölteni, és egy, a valós politikai elbeszélése annak, ami az életed volt. De mindenek előtt olyan, olyanok számára, mint én, egy óriási űrt hagysz barátként, egy hosszú időre visszatekintő barátság után, amelynek során döntő pillanatokat éltünk meg egy olyan időszakban, amikor leginkább szükségünk van rá, de nem fogunk elfelejteni, Helmut, számíthatsz a barátságunkra. señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. I would like to invite... Most pedig szeretném felkérni Bill Clinton urat, az Amerikai Egyesült Államok korábbi elnökét, hogy búcsúzzon el ő is. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam. Köszönöm Péternek, Walternek, Helmut családjának, Európa vezetőinek, az Európai Unióban, Macron elnök úrnak, Merkel kancellárasszonynak, miniszterelnököknek és tisztviselőknek is köszönöm, akik itt vannak. Én arra kérném önöket, hogy gondoljanak valamire, ami nincs is itt a jegyzeteimben. Néztem ezt a ö, termet, az embereket, akik itt vannak, és nincsenek már hivatalban, mégis mindannyian eljöttek. Miért? azért, mert Helmut Kohl valami olyasmire adta meg a lehetőséget, hogy mi egy nálunk sokkal nagyobb dologban vegyünk részt, ami valami, ami sokkal nagyobb, mint mi, ami hivatalunk. Mindannyian egy ilyen koporsóban fogjuk végezni előbb-utóbb. Az egyetlen ajándék, amit magunk mögött hagyhatunk, a jobb jövő a gyermekeinknek. És az a lehetőség, a szabadság, hogy a saját döntéseiket meghozhassák, és a saját hibáikat elkövethessék. Én szeretem a gyerekeket. Hillary mindig azt mondta, hogy én azért szerettem, a, azért szerettem Helmutot, mert ő az egyetlen, akinek nagyobb volt az étvágya, mint nekem. Sokat eljött Washingtonba, és elvitt az ő kedvenc éttermébe, az én hazám fővárosában. És még mindig ott van ez az étterem, ajánlom mindenkinek. Miért mondom el mindezt? Azért, mert Európában a 21. század, ahogy látjuk, tényleg belekezdődött. Azért, mert ő neki komoly, nagy kérdéseket kellett megválaszolnia, és ezeknek mind-mind megvannak a következményei ma. Amilyen válaszokat ő adott ezekre a kérdésekre, azok vezettek ide, hogy mi mindannyian itt vagyunk most. Valóban szüksége volt egy egységes Németországra a berlini fal leomlása után? Jaj, mennyibe fog ez kerülni, mennyit fo- mennyiben fog ez fájni nekünk, de mégis mindannyian németek vagyunk, összetartozunk, még az ő esetében is egyébként, hogyha a választási verességgel fizet ezért, akkor is vállalta hiszen sokkal tovább tartott a keleti oldalt integrálni, mint tervezte. A másik kérdés, hogy mi legyen az Európai Unióval. Szükség van erre? Ki kell -e bővíteni, hogy Németország soha ne legyen a határon? Hogy elkerüljük a háborúkat? A lengyelek, a magyarok, a csehek és a többiek. Megoldhatjuk ezt együtt velük? És még egy kérdés. Németország, amelyet olyan sokáig félve tekintettek a szomszédai, és nem bíztak benne. Megtegye a lépést, hogy Boszniában a mészárlásoknak véget vessen, és a NATO első bevetése megvalósuljon az unión kívül. És az első alkalom, hogy német csapatok fellépjenek a saját hazájukon kívül a második világháború óta. A háború mészállása után. És végre leomlott a berlini fal, akkor ismét ez a kérdés. Most sóhajthatunk-e felszabadultan, vagy felismerjük, hogy Oroszországnak ez milyen szörnyű tapasztalat, és kinyújtjuk-e a kezünket. és ezzel, ezzel megadta nekem is a lehetőséget, hogy én is kinyújtsam a kezem. A kérdés, hogy a NATO fennmaradjon-e, vagy megszűnjön. Sokan azt mondják, hogy szűnjön meg akkoriban. És ehelyett ő azt mondta, hogy őrizzük meg, és ne fenyegetésként, hanem ígéretként olyan partnerkapcsolatokat építve, amelyek között szerepelt Ukrajnával és Oroszországgal fenntartott kapcsolat is. Hogy az emberek együttműködését erősítse, a jövőért, a területi integritást. Nagyon komoly kérdések voltak ezek, amelyek ő szembenézett, és most persze könnyűnek tűnnek, de azért elég megnézni, hogy a realitás hogyan alakul, hogyan avatkozik közbe gyakran az élet. Mindannyian, akik megöregszünk, a mai valósággal szemben elég gyengének tűnhetünk. De a politikában nincs sem állandó győzelem, sem állandó vereség. És ami számít, az az, hogy mi hajt bennünket, mi motivál bennünket. Én nagyon szerettem Helmutot. Az ő étvágya még az ételeken is túlmutatott. Neki nagyobb étvágya volt ennél. Ő valóban egy olyan világot szeretett volna teremteni, amelyben senki nem dominál. Egy olyan világot, ahol az együttműködés valósul meg, amely jobb a konfliktusnál, ahol a sok ö, féleség jobb döntésekhez vezet, mint egyedi diktátorok döntései. Egy olyan világot, ahol a fiatalok szabadon mondhatják, hogy nekünk nem volt igazunk, vagy hogy amit mi tettünk, az most nem elegendő. Semmi nem mutatta ezt jobban, mint az ő elszántsága, hogy a német kultúra és történelem súlya alatt mégis így cselekedjen, így cselekedjen Németországért, Európáért, és hogy feladja a központi bank vezetését. Egész egyszerűen természetes volt tőle ez a gesztus. Szerte a világon manapság az egyfajta identitáspolitika jelenik meg újra. Mindenütt felmerül a kérdés, kik vagyunk, mi, hogyan határozzuk meg magunkat. A különbségeink határoznak meg bennünket, vagy pedig az, hogy mi bennünk a közös. És nincs tévedés, Helmut Kohl imádott németnek lenni. Én egyébként még egy hivatalos látogatáson az USA-ban lehetővé tettem neki, hogy a németnél is németebb legyen. Elvittem őt Milwaukee-ba, a legnémetebb városunkba, egy német iskolába, ahol németül tudott szólni afrikai-amerikai diákokhoz, akik egész nap németül beszéltek az iskolában. És ő azt az álláspont foglalta el, hogy egy olyan világban, ahol kölcsönösen függünk egymástól, ahol csak a technológia fantasztikus dolgokat tesz lehetővé, de egyre kiszolgáltatottabbá is tesz bennünket a kiberterrorizmusig, a terrorizmustól. Egy ilyen világban mindig a közös pontokat kell keresnünk, és közben ő imádott németnek lenni még megpróbált velem megetetni bizonyos ételeket, amiket nem akartam, csak azért tette ezt, mert ő imádta németségét. Imádta azt is, hogy ő európai. Nagyon büszke volt rá. De közben nagyon politikai, erős politikai magatartása is volt, néha egy picit erőszakos, de közben soha nem feledkezett meg arról, hogy mindannyian azt gondoljuk, hogy az együttműködés a jobb a dominációnál. És egyébként mindannyian ezért vagyunk itt. Mindenki, aki valahol itt volt, valahol valamilyen pozíción volt, azért jött el, hogy azt mondjuk neki, hogy Helmut, köszönjük, köszönjük, hogy lehetőséget adtál arra, hogy valami nagyobb részese lehessünk és köszönjük, hogy emlékezhetünk rád, hogy a lengyel hajómunkások Gdanszban, az ő életük ugyanolyan fontos, mint a miénk Isten szemében, ugyanolyan fontosak ezek az életek. A politika végül nem arról szól, hogy ki dominál, hanem arról, hogy a hétköznapi életnek milyen lehetőségeket biztosítunk az emberek milliói számára. A leggazdagabbak, a milliárdosok úgy, is ugyanúgy a koporsóba fognak feküdni életük végén. De attól függetlenül, hogy megöljük az, elpusztítjuk az életeket, vagy megvédjük az életeket, mindannyian meghalunk, mindannyian, ha megtérünk Istenünkhöz, ahogy az afrikai amerikaiak is mondják. Senki nem szerette ezt a gondolatot jobban Helmutnál. Úgyhogy nyugodj békében, kedves barátom, és az örökség, amit ránk hagysz, az a sok-sok tanulság. Az, hogy mi számít a legjobban az életben, az, hogy mit hagyunk a gyermekeinkre. A szabadság, a béke, a biztonság. Hogy a jólétet kiépíthessék, hogy a saját álmaikat megvalósíthassák akkor is, hogyha ezek nagy lélegzetvételű álmok, és hogy fölemelkedni segítsük őket, ne pedig lehúzzuk őket a mélyben. Nagyon jó munkát végeztél az életedben, Helmut, és meghajolunk előtted, mi, akik osztoztunk ebben az időszakban. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Dimitriv Medvegyev urat kérett most fel, az Orosz Föderáció elnökét, hogy néhány szóval búcsúzzon elő is Helmut Kohltól. Уважаемая госпожа Коль Рихтер, tisztelt Kor Richter asszony, tisztelt Kohl tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai napon búcsút mondunk Helmut Kohlnak. Annak a személynek, akit nem csak a német újraegyesítés legfőbb építőjének hívnak, hanem az Egységes Európa egyik legfőbb építőmesterének hívnak, teljes joggal. Sőt, valójában a mai világ egyik nagyon fontos építőmesteréről is beszélünk. A szó minden értelmében Helmut Kohl nagy személyiség volt. Nagy elvei, nagy értékei voltak, kiváló vezető volt, és neki hála megváltoztak az idők. Nagyon sok dolgot ért el azon 16 év alatt, amíg német kancellár volt. A mai felfogás alapján ennyi mindent lehetetlen elérni ennyi idő alatt. Ma már máshogy szoktunk erről beszélni, máshogy ezt nem is lehetett volna megtenni. Ő viszont képes volt arra, hogy az egyetlen helyes utat kiválassza, és ezt az utat követte is. Ilyen szempontból Helmut Kohl a jövő embere volt. A német nép számára megnyitotta az egység lehetőségét. Az új Németországban már fölnőtt egy új generáció. Akkoriban, és a kollégáim már szóltak erről, Akkoriban tehát nem mindenki volt kész arra, hogy elfogadja ezt a lehetőséget, de Helmut Kohl pontosan tudta, mit jelent a háború. Tinédzserként megtapasztalta a háborút, és sok idejébe tellett, hogy Európa, e, hogy elérje azt, hogy Európát ne osszák fel, ne osszák meg, sem a háborúk, sem a lövészárkok, sem a határok. Helmut Kohl nagyon nagy politikus volt, és sikerült felülemelkednie az európai megosztottságon, és ezen keresztül sikerült elérni azt is, hogy Németország sem legyen, se legyen megosztott. Hazám, Oroszország ezen az úton megbízható partnere volt Helmut Kohlnak. Népeink megértették, hogy a konfrontációnak mekkora veszélye van, és fölmérték azt is, hogy a béke milyen értékes. A múltbéli ellenségek a kölcsönös tisztelet alapján barátságot építettek ki. Helmut Kohl sokat tett azért, hogy kapcsolatunk sikeres legyen, ennyire jól még sosem alakultak a kapcsolataink a történelem során, és Oroszország ezt nagyon nagyra becsüli. Helmut Kohl elérte életének legfőbb célkütűzését. Megmaradt nemzeti vezetőnek, de gondolatában és cselekedeteiben Európa és az egész világ érdekeit is figyelembe vette nem csak Németországot egyesítette újra, hanem egész Európát is, és ő úgy látta, hogy Oroszország is szerves részét képezi Európának. Közös hazát szeretett volna kialakítani, ahol nincsen szöges drót, ahol nincs félelem, ahol nincs ellenségesség, amely korábban megosztotta a földrészt. A béke és a biztonság álmai vezérelték. amikor egy emberi lény felülemelkedik az államokon, a határokon, felülemelkedik a felülemelkedik ezeken a kérdéseken, akkor jöhet létre a közös megértés. De nem tehetünk pontot az eddigiekre, nem mondhatjuk azt, hogy mindent elértünk, amit el lehetett élni. Nap mint nap együtt kell dolgoznunk. A berleni fal leomlott, és a berleni fal részeit szuvenírként szétosztották. De azok a gondolatok, amelyek ehhez kapcsolódnak, mindig jelen vannak az egész világban. A mai napon még nagyon messze vagyunk attól, hogy a közös haza álmát létrehoztuk volna. De mindenképpen egységes, biztonságos és jólétben élő Európa a célkitűzésünk. Helmut Kohl nagyon nehéz időkben bizonyította be azt, hogy ezt a célkitűzést igenis el lehet érni. Mi vagyunk az ő örökösei, az ő munkájának örökösei, és a mi felelősségünk is az, az összes európai vezetőjé, hogy ez megtért, megtörténjen, hogy ez megvalósuljon. Hölgyeim és uraim, a német egység kancellárjának és a német nép kancellárjának életét tisztelet övezi az egész világban. Oroszország barátjaként fog emlékezni bölcsbarátként, okos politikusként, egy őszinte, nyitott személyként. Az Orosz, Föderáció nevében szeretnénk részvétünkről szeretnék részvétet nyilvánítani a mai napon Helmut Kohl halála után. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem Emmanuel Macront, a francia köztársaság elnökét, hogy tartsa meg búcsú, beszédét. Madame. Tisztelt Kórichter asszony, tisztelt Kolcsalád, tisztelt államfők, tisztelt kormányfők, tisztelt miniszterek, tisztelt Európai Uniós intézményi képviselők, tisztelt nagykövetek, tisztelt, képvisel, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm. Köszönöm, hogy Strasbourgot választották. Ez az egyik legkiemeltebb helyszín Európánknak, Helmut Kohl nagyon sokat tett Európáért, nagyon közel állt a szívéhez, és ő miatt gyülekeztünk két össze a mai napon. Először Simona Weyre hadd gondoljak, ha megengedik, ő volt az első olyan képviselőnő az Európai Parlamentben, aki az Európai Parlament elnöke, elnöke lett, és aki sokat tett azért, hogy megszűnjön Európának az a hírneve, amely a halál világából született. A mai napon azért gyűltünk itt össze, hogy Helmut Kohl emlékének adózzunk, és beszéljünk arról, hogy milyen nyomot hagyott a történelemben. Sokan nagyon érzelmesen beszéltek itt arról, hogy milyen időket töltöttek együtt Helmut Kollal. Az én generációm számára Helmut Kohl már is része az európai történelemnek. Az ő élet tapasztalata nélkül nem is lennénk itt. Olyan történelmi választásokat tett, olyan bátor döntéseket hozott meg, amelyek nélkül a mi generációnk nem lé... mi generációk nem rendelkezne döntési jogkörrel. Sok könyvet írtak már arról, hogy mit tett Helmut Kohl a történelem során, sokat beszéltek az imént önök is a német újraegyesítésről. Ez az ember több alkalommal nagyon bátor döntésekkel lepte meg az embereket, sokszor a közvélemény ellenében, sokszor váratlan vagy nem kíván döntéseket hozott meg. Mint a francia köztársaság elnöke, szeretném, hogyha nem csak a politikai cselekedeteire emlékeznénk, bár ezek nagyon pozitív cselekedetek voltak, azt hiszem, hogy ezen túl kell lépnünk. Helmut Kohl Franciaország számára privilegizált partner volt, beszélgető partner, kulcsfontosságú szövetséges, fáradhatatlan építőmester a több is volt. Barát volt. Franciaországa való kapcsolata a saját személyes, családi, történelmi tapasztalataiból táplálkozott átjárta ezt a kapcsolatot, a kíváncsiság. Helmut Korajna vidék szülöttje, és nagyon kíváncsi volt a szomszédaira, akik a folyó túloldalán élnek, és mindig is nagyobbra, mindig is többre értékelte a hidakat, mint a határokat. ez a fajta feltétlen tisztelet volt az, ami pont az ellentetje a fanatizmusnak és a kegyetlenségnek. Amikor a 80-es évek elején a franciák egy olyan elnököt választottak, akiknek, akinek a gazdasági, változa, gazdasági döntései egyeseket zavartak, akkor Helmut Kohl kinyújtotta felénk a kezét, és a politikai társainak vonakodását megpróbálta máshogy kezelni utána pedig a nemzeti viták után, amelyek az, EU, az egységes Európáról szóltak, ismét bizalmat nyújtott nekünk. És amikor a német újra egységesítés sokakat, sokak számára kérdőjeleket jelentett, akkor minden energiájával meggyőzött minket arról, hogy ez nem rosszat tesz Európának, hanem éppen ellenkezőleg. Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt után François Mitterrand tovább vitte ezeknek a nagy ősöknek a hagyományát. És megosztotta ezt a közös célkitűzést Helmut Kollal. Sikerült felülemel, felülemelkednünk a tragikus tapasztalatom, és ellenségekből barátokká váltak. Helmut Kohl és François Mitterrand, utána pedig Jacques Chirac bemutatták, megmutatták, hogy Európa csak akkor lehet nagy, hogyha az a jó indulat is nagy, amiből táplálkozik Európa, hogyha az a barátság is nagy, amelyen alapszik Európa. Emlékezünk 1990. január 4-ére, amikor Helmut Kohl felkereste François Mitterrand házában Lecsében. Ezt több hétnyi kérdésfeltevés előzte meg a német újraegyes, újraegységes, egyesítéssel kapcsolatban. De ezen látogatás alkalmával a két államférfi hosszan sétált eh, Lácsé fenyveseiben, fenyőerdőiben, a homokos talajon. Nos, ez az együtt sétálás, ez a közös gondolkodás hozta el végre a megértés. Sokszor a világ sorsa ember léptékű dolgokon múlik. Helmut Kohl és Hosszán Vitána megmutatták azt, azt is, hogy a testvériség is elvesztheti értelmét, hogyha nem köti össze igazából az embereket konszolidálni kell ezt a fajta testvériséget. És néha bátornak kell lennünk, és intézményeken, illetve megállapodásokon keresztül kell ezt konszolidálni. Jacques Delors hű partnerük volt ebben, amit együtt megalkottak, az nélküli. Sokan azt mondják, hogy az Európai Unió csak technokrata intézményrendszer. Nos, most Helmut Kohl előtt mondom ezt. Ez azért van, ez azért érzik így, mert eh, elvonták a barátságot az európai eh, az európai intézményrendszerből. Elfelejtik, hogy milyen sorsok vannak e mögött. A mai napon önk dönt, önök döntönek úgy, hogy ez egy technokrat Európa legyen. De mi az, amit Helmut Kohl élet elmond nekünk erről? Az, hogy az Európai Unió, a mi Európánk több generáció együtt közös munkájának eredménye. Azon emberek munkájának az eredménye, akik túl tudtak emelkedni saját sorsukon, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy a félelmeken, a gyűlöleten felülemelkedjenek micsoda gyönyörű épület ez, de természetesen, ha egy épületet már nem laknak, akkor elhagyatottá válik. A pragmatizmus, a valóságérzet, a politikai ügyesség nagyon fontos dolgok, ezt megtanultuk Helmut Koltól, de önmagukban ezek nem érnek semmit. Az ideálok, amelyeket a barátság és az élettapasztalat összeköt, ez az, ami testet ad mindennek, ami tartósá teszi ezt. Angela Merkellel ennek szeretnék egy új értelmet adni, ezt szeretném valóságá váltani, ezt szeretném tartalommal megtörténni. A történelem egy nap rólunk is ítéletet mond majd. Ítéletet mond majd azokról az engedményekről, amelyeket a rövid távú érdekeinknek megfelelően tettünk, vagy a tagállami egoizmusnak megfelelően. Viszont, hogyha kitartunk a béke mellett és, az, e- és a népek közötti megértés mellett, az mindenképpen pozitív lesz majd a mérlegben számunkra. A közös értékünk, a közös kultúránk és a közös tapasztalataink erre kell építkeznünk. És hogyha néha felmerül bennünk a kétség, vagy a kétej ebben a nagy feladatban, akkor Elég Helmut korra gondolni, mégpedig hálával, hiszen hálával tartozunk neki. Két mondattal azt hiszem nagyon jól össze foglal, foglal, foglalni, hogy mit gondolt. Semmi okunk nincs arra, hogy rezignáltak legyünk. Arra viszont annál több okunk van, hogy realistán optimisták legyünk. Még nagyon sokáig nyúlunk majd vissza Helmut Kohl példájára. Ezáltal tudunk együtt előrelépni. Bátorsággal és reménységgel. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président de la République. Köszönöm szépen, köztársasági elnök úr. Most pedig eh, Angela Merkelt, a Németország eh, kancellárját kérném, hogy eh, mondja el beszédét. Sehr geehrte Tisztelt elnökök, miniszterelnökök, excellenciák, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt Kohl Richter asszony, tisztelt Kohl család. Ma búcsút veszünk Helmut Kohltól, a német egység kancellárjától, a Nagy Károly díjasától és Európa díszpolgárától. Ő volt az, aki fiatalkorában történelmet tanult, és most maga is kivívta magának helyét a könyvek lapjain. Helmut Kohl egy korszakot testesít meg. A kül- és belpolitikájával olyan utakat indított el, olyan utakon indult, amelyek maradandóak. Kancellársága sok év gazdasági jóléttel kapcsolódik össze de mindezen, mindezek során sohasem veszítette szem elől az egész képet, és Németországon túltekintett, mindig a jövőre gondolt. Helmut Kohl így maga is alakítója volt a történelmi folyamatoknak, amelyek döntő fontosságúak voltak, és létrehozta azt az Európát és azt a Németországot, amelyben ma mindannyian élünk. Sok minden, ami számunkra magától értetődő, őrá nyúlik vissza az, hogy Kelet és Nyugat-Európa egységben él, van egy közös piacunk, az, hogy nincsenek határ ellenőrzések az EU tagállamok között, ezen államok legtöbbe egy közös valutát használ. Ez az Európai Unió, hogy a mai formájában egyáltalán létezik, ez eh, alapvetően az ő nevével eh, kapcsolódik össze. Egy egész nemzedéket eh, határozott meg és lehet, hogy nem mindenki értett egyet vele. Sokak voltak közülünk, én magam is, sok mindent mondhatunk Helmut Kohlról, de ez mind háttérbe szorul, óriási életműve mögött. És éppen ezért a politikai ellenlábasai is tisztelettel adóznak előtte. Ami számomra különösen impozáns volt Helmut Kohl személyében, az az, hogy nagyon jó érzéke volt ahhoz, hogy mi az, ami politikailag megvalósítható, és ami nem áll ezzel ellentmondásban, az az, hogy határozott meggyőződést tanúsított fellépése és cselekedetes során meg lehetett bízni benne, rá számítani lehetett. Kezdettől fogva olyanokat is bevont csapatába, akik személyen sokakat meglepett pártjában. A kabinett tagjainak szabad kezet biztosított, legalábbis sokkal inkább, mint ahogyan azt kívülállók gondolták, és ezt én magam is tapasztaltam. Természetesen nem volt mindig könnyű a személyes érveket hangoztatni előtte, ez gyakran lehetetlen volt, de sohasem vonta meg a kabinet tagjaitől azt a lehetőséget, hogy támogatást nyújthasson számukra konkrét élethelyzetekben. Nekem például 1992-ben hosszú hónapokon keresztül támogatást nyújtott, és lehetővé tette, hogy a balesetem ellenére összetudtam ezt egyeztetni a miniszteri munkámmal. Közeledett az emberek felé, érdeklődött az emberekért, és arra törekedett, hogy szoros kapcsolatban álljon velük. Európában, Németországban és az egész világon is így megbízható barátokra tett szert, kapcsolatokat alakított ki, barátságokat hozott létre. Egy világpolitikus volt, aki az emberek felé fordult amikor 1982-ben kancellár lett, először Párizsba utazott. François Mitterrand egyik tanácsadója később arról tájékoztatott, hogy a francia fél először visszahúzódva viszonyult hozzá, de aztán idézem, azonnal lelkesek voltunk, és meggyőzött bennünket. Szívélyes, meleg kapcsolatot alakított ki, és ez fémjelezte a német-francia barátságot mélyen a nemzedékünk emlékezetébe vésődött az a kép, amikor két államférfi a Verdoni temetőben egymás mellett állt és kezet fogott, ez pedig egy új fejezetet nyitott meg a közös történelmünkben. Helmut Kohl értett ahhoz, hogy hidakat építsen Párizs, Varsó, Moszkva felé, fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy Németország szomszédaival és partnereivel a világban békésen együtt éljen. Gyermekként és fiatalként saját maga is megélte a második világháborút azt a mérhetetlenül nagy szenvedést, amelyet Németország a nemzeti szocializmus által okozott Európában és a világon, és azon félelmeket is, amelyeket kiváltott és pontosan ezen tapasztalatok voltak azok, amelyek már fiatal éveiben is arra ösztönözték, hogy az újonnan alapított kereszténydemokrata unió felé forduljon. Ezen tapasztalatok voltak azok, amelyek a külpolitikai maximáját is meghatározták, és ez egyértelműen úgy hangzott, hogy egy olyan Európára van szükségünk, amelyben soha többé nem lesz háború. Ez a gondolkodás történelmi összefüggésekben meghatározta a politikai tevékenységét. Egyidejűleg pedig Helmut Kohl mindig a tények talaján maradt. Hazájához, a Pfalzhoz mindig, mindig szorosan kötődött. Ott voltak a gyökerei ebben a térségben, Közép-Európában, és a szomszédság értékeit is nagyon jól érzékelte, és ezt mindig szívből tette, és ezt beszélgető partnerei is tapasztalták, tudták, hogy megbízhatnak benne, számíthatnak rá, amit ő mondott vagy ígért, amellett kitartott, és nem voltak feltételek. Amikor szövetségi kancellár lett, Németország és Európa megosztott volt egy fegyveres konfliktus, konfrontáció Európában egy állandóan fenyegető lehetőség volt. Hivatal idejének végén Németország újraegyesült, és történelme során első alkalommal az összes szomszédos állammal békében, szabadságban és baráti kapcsolatokban élt. Az Európai Unió bővítése és a NATO közép-kelet-európa felé való bővítése alapjait is megteremtette. Az euró bevezetése ekkor már szintén egy eldöntött kérdés volt. Amikor 1982-ben kancellár lett, én az NDK-ban éltem és amikor Erich Honeckerhez ellátogatott 1987-ben Bonnban, én is nyomon követtem, amikor Honecker a kamerák előtt azt mondta, idézem, az emberek Németországban szenvednek a megosztottság miatt, szenvednek a fal miatt, amely útjukban áll, és amelyhez, amelytől undorodnak. Hogyha lebontjuk azt, ami elválasztja egymástól az embereket, akkor ezzel a németek kívánságát teljesítjük. A németek szeretnének közeledni egymás felé, azért, mert összetartoznak. Idézet vége. Ezek azok a szavak, amelyeket Helmut Kohl, szövetségi kancellár elmondott, és ezek, ezek az NDK-ban nekünk erőt adtak a lengyelországi és más keleti tömbeli országok mozgalmai, valamint a friss szerek Moszkvából mind bizalommal töltöttek el bennünket, és emberek százezrei vonultak ki az utcára, tüntettek a szabadságért, és végül ledöntötték a falat. És Helmut Kohl volt az, aki akarta az egységet, még akkor is, már akkor is, amikor mások még vonakodtak. Ő volt az, aki e, egyengedte, elő, egyengedte az egység útját, és mindig tekintettel volt partnereinkre. Mélyen meggyőződéses európai politikus volt, és az a bizalom, amely világszerte övezte, hozzásegítette abban, hogy az egységes Németországgal szembeli e, aggályokat leépítse. Ez pedig egy egyszeri politikai teljesítmény, ez, Paul, ez Kohl öröksége marad. Partnereivel együtt a német egységet összekapcsolta az európai egységgel. Ez a béke műve, a szabadságé és az egységé. Ezzel pedig Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schumann és más, Európa, más jelentős európaiak művét folytatta. Európa nemzedékek műve és mindenki új kihívások elé kerül. Mindenkinek meg kell találni a saját válaszát arra, hogy hogyan készítheti fel Európát a jövőre. És mindig az a fontos, amit Helmut Kohl, ami Helmut Kohlt kifejezetten jellemezte, az, hogy ismeri a, ismerte a történelmet, messzire tekintett, képes volt hosszú távlatokban gondolkodni, és képes volt közel állni az emberekhez. Tudta, hogy mi az, ami megvalósítható, és mi az, ami elvárható az emberektől. Ma a meggyilkolt zsidók szövetsége is megemlékezik a Helmut Kohlról, és emlékezünk arra, amit Helmut Kohl ezen emlékmű érdekében tett és ez is jellemzi tevékenységét. Ott az emlékműnél azt idézik, hogy amikor heves ellenállás ellenére ezt valóra kellett váltani, nem a következő nemzedék, hanem a mi nemzedékünkkel az legyen, amely felépíti ezt az emlékművet mi itt és most, nem pedig majd egyszer valamikor. És így megszületett a döntés kétharmados többséggel a német parlamentben. Hölgyeim és uraim, Helmut Kolt visszakísérjük ezután Németországba. Útja ismét keresztül vezet szülővárosán Ludwigshafenen. Ő ott volt otthon, hosszú éveken keresztül első feleségével, Hanne aki jó és rossz időkben is az oldalán állt. Őrá is emlékezünk, hálával is. Tisztelt Kohl Richter asszony, ön férjének, Helmut Kohlnak az elmúlt években teljes odaadással és szeretettel eh, minden támogatást megadott, és ezért kérem fogadja részvétemet. Fogadják részvétemet mindazok, akik eh, Helmut Kohl családjával együtt gyászolnak. A gyász ünnepének ma Spájerben lesz vége, és ezzel ismét bezárjuk a kört Franciaországból vissza Németországba, a hazába, Pfalz vidékre. Európa díszpolgára, a német egység kancellára, így emlékezünk rá most és mindig. Helmut Kohl nélkül emberek millióinak élete 1990-ig, akik a fal túloldalán értek, másképpen alakult volna, az én életem is másképpen alakult volna. Tisztelt kancellár úr, tisztelt Helmut Kohl, az, hogy én ma itt állok, annak, abban önnek nagy szerepe volt. Köszönöm az esélyeket, amelyeket ön adott nekem. Köszönöm az esélyeket, amelyeket másoknak is adott. Köszönöm az esélyeket, amelyeket mi, németek és európaiak önnek köszönhetően kaptunk. Hihetetlenül sok mindent elért, nyugodjék békében. Most rajtunk a sor, hogy az ön örökségét megőrizzük. Meghajlok ön előtt és az emléke előtt, hálával és tisztelettel. Dank, Frau Bundeskanzlerin. Köszönjük szépen, kancellárasszony.